Európai Parlamentként, a polgárok képviselőiként több pénzre van szükség az EU költségvetésbe 2021-2027-es időszakban a megújuló energiafejlesztése érdekében, hogy új munkahelyeket tudjunk teremteni ezen a területen, és új energiaforrásokat tudjunk feltárni ezen a területen. Nem kifogásokat kell keresni, meg kell ragadni az alkalmat, hogy vezető szerepet játszunk ebben a világban. Ne engedjük, hogy tisztán gazdasági érdekek vezéreljenek bennünket. A fenntarthatóságra kell törekednünk, és a természet ember nélkül túlélőképes, de fordítva ez nem igaz. Köszönöm. És most pedig megadom a szót Alexandra Philips kollégának. Thank you. Köszönöm. Akkor nyerhetünk egy versenyt, meg kell nyerjük ezt a versenyt, nem magunk érdekében, hanem a gyermekeink érdekében. Engem nagyban ösztönöznek azok a fiatalok, akik Európa szerte azt követelik, hogy lépjünk. Akik az utcára vonulnak, annak érdekében, hogy felébresztenek bennünket politikusokat. Hát, és ez a hatás bizony megrázó. Eredményeképpen ez a parlament most már környezetvédelmi mandátummal is bír, amely, amely mindennyiunkat kötelez. A 2015-ös klímaterv még három százalékos hőmérséklet változást hoz az EU kötelező érvényel kell a nulla százalékra törekedjen egy tényleges zöld alkuval, megállapodással, amely foglalkozik a szegénységgel, a társadalmi egyetlenséggel is, és a energia szegénységgel is. Ezért csatlakozom az a globális sztrájkhoz, amely a, a földgolyó érdekében, a gyermekem érdekében, a jövőnk érdekében történik. Muito obrigado, Alexander. Köszönjük, Alexandra. Most pedig Ányez Evren kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr. Négy évvel a Párizsi megállapodás aláírása után megállapíthatjuk, hogy lemaradásban vagyunk a kötelezettségvállalásokhoz képest különös tekintettel egyes nagy szennyezők vonatkozásában. Biztos úr az önközleménye elfelejti említeni azt a fontos szerepet, amelyet a városok játszanak a klímaváltozásban, miközben a világ népességének fele városokban él. Nagyon sok energia veszik el az épületekből, nagyon nagy a forgalom és a szennyeződés, kevés a zöld környezet. A városok több mint 60%-át adják az üvegházhatású gázoknak. Az ENSZ főtitkára a városokat és a helyi fellépést prioritásos fellépésként azonosította. Kettős kérdésem van az Európai Bizottság, hogyan fogja bevonni a városokat, és milyen valódi lépéseket tesz a bizottság annak érdekében, hogy saját vezető szerepét biztosítsa ezen a fontos területen. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Jutta Gütelend kollégának adom meg a szót. Eh, Köszönöm, eh, biztos úr a választási kampány egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy fenntartható fejlődés mellett kötelezettsük el magunkat, és vezető szerepet kell játszani a továbbra is az Európai Uniónak. Én konkrét kérdésekre és kérésekre is akarok reagálni, különösen a fiatalok részéről. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a klíma lesz az első számú prioritása, illetve a biodiverzitás ehhez kapcsolódóan. Ez egy nagyon értékes ígéret. Ehm, ugyanakkor a jó szándékok eh, bizonyítékát még látni szeretném, eh, azt, hogy hogyan fogjuk ezt a globális vezető szerepet játszani a 2030-ig megvalósuló agenda eh, során konkrét lépésekre van szükség. Mi szociáldemokraták úgy gondoljuk, hogy a fenntartató fejledés eh, az gazdasági, szociális, eh, környezeti fenntartatóságot is jelent, és ez lehet a motorja Európának. Be kell tartani a eh, megállapodást, a párizsi megállapodást, és mindenki számára ez kell, hogy legyen az első számú prioritás globális szinten is. Itt egy paktumra van szükség a tagállamok között, és New Yorkban és máshol is meg kell mutatni hogy ez azt mutatja, hogy komolyan kell vennünk a párizsi megállapodást, csak úgy, mint a 2030-as célkitűzéseket. New Yorkban van egy esélyünk, Európa a klímátalakulásban kulcs szerepet játszhat, ezt az esélyt ki kell használnunk, legyünk mi a vezető kontinense ennek az átalakulásnak, és mutassuk meg, hogy Európa megértette a fontosságát ennek a kérdésnek, és vállalja az ezzel járó feladatom. Köszönöm, most pedig megadom a szót. Jóta Paulus képviselőasszony. Majdnem négy évvel járunk a Párizsi megállapodás után, amiről ott döntöttünk, hogy két fok alatt tartsuk, lehetőleg másfél foknál tartsuk a föld felmelegedését. Egyre nehezebben tudjuk ezt elérni, mert a kibocsátás nem csökkent az elmúlt négy év alatt. Most New Yorkban jövő héten uh, sor kerül a klíma csúcsra, Kanyéta úr, Líze úr, nem vagyok azon a véleményen, hogy az Európai Unióval előznénk a többieket, hogy túl teljesítjük a céljainkat, erről szó sincsen, a másfél százalékot aláírtuk valamikor, és ha most megnézzük, hogy miben állapodtunk meg, akkor láthatjuk, hogy ez nem elegendő amit a tudomány mond nekünk. Mindenek előtt az elmúlt évi külön jelentés mutatott rá megint csak, hogy milyen a carbon budgetunk, tehát hogy még mindig mit tudunk kibocsátani, hogyha tartani akarjuk a célokat. Éppen ezért elvárom az új bizottságtól, hogy minden területen vegyék figyelembe azt, hogy ez milyen hatással jár a klímavédelemre, milyen hatással jár ez a kibocsátásokra itt nem csak energiapolitikáról beszélünk, hanem hozzátartozik a közlekedés politika is, világos, a kereskedelem politika is hozzátartozik, mert amit csinálunk, az kontraproduktív. Arról gondoskodunk ugyanis a kereskedelem politikával, hogy máshol kiírtják az őserdőt, vagy növekszik a CO2 kibocsátás. Épp ezért felszólítok mindenkit, vegyük komolyan a vészhelyzetet, és a fiatal emberek megint pénteken utcára mennek, tegyünk eleget az ő elvárásainknak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük Jutta Paulus asszonynak. Egy kékkártyás kérdést szeretnének önnek feltenni, Forlasz képviselő. Kékkártyás kérdés azt jelenti, hogy egy kollega kérdezhet öntől, a kollega kérdez öntől, de ön előtte eldöntheti, hogy akar-e válaszolni e, egy ilyen kérdésre. Senyora Zsota Paulus. Jutta Paulus asszony, kérem. Mikrofonon kívüli megjegyzés. Az egyik kollégája szeretne valami fajta tisztázó kérdést feltenni önnek. Az én kérdésem önhöz az, hogy akar-e válaszolni ilyen kérdésre. Nem értettem a kérdést. The question is, one of your colleagues... Az egyik kollégája szeretne öntől kérdezni Persze, elfogadom, elfogadom. Jó. Uh, Mr. Fulles. Mr. Fulles. Fulles úr. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι... Köszönöm. Valójában itt nem is annyira kérdésről van szó inkább csak visszatérek arra, amit a kollega is mondott. Sokan azt mondják itt, hogy eh, Európának kell vezető szerepet játszania. Eh, játszhatunk eh, e vezető szerepet 5 perccel a csúcs előtt? Ez a kérdés. Hogyan látjuk most ezt a kérdést, és hogyan tudjuk ezt a felelősséget válaszol, vála, vállalni? Mondhatjuk azt persze, hogy motorszerepet akarunk játszani, de hogyan tudunk nyomást gyakorolni a vezetőkre? Pálos, 30 segundos. Nem tudom, hogy erre akar-e, kérdé... erre akar-e válaszolni, 30 másodperce minden esetre van. Köszönöm. A parlament egy nagyon erős szerepet játszhat ebben, mert a mi szerepünk az, hogy rálépjünk a lábára az Európai Bizottságnak, hogyha tétováznak, és eh, nem akarják teljesíteni azokat a célkitűzéseket, amelyekre 2000, amelyeket 2030-ra válasz, vállaltunk, és úgy látszik, hogy egyébként időarányosan nem állunk jól. Éppen ezért én minden frakciót arra kérnék itt a parlamentben, akiket aggaszt a civilizációnk túlélése, hogy eh, fogjunk össze, és eh, hidaljuk át a politikai nézetek közti különbségeket, hiszen not only goal, Ez közös, nem csak célunk, hanem igazándiból kötelezettségünk is, eh, hogy, hogy lépjünk. Köszönöm a kérdést. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló a listán Tóth Edina asszony másfél percben

Eh, Köszönjük, Tóth asszony. Van Benedikt kollégától egy kék kártyás kérdés. Válaszol, fogad egy kék kártyás kérdést? Elfogadja a kék kártyás kérdést? Benedikt eh, kollégától elfogadja, Tóth asszony? 30 30 másodperc van, képviselő. Actually was addressed to... Oh nem Tóth asszonyhoz akartam intézni a kérdést, hanem az előző képviselő asszonyhoz, Polasz asszonyhoz még tehetek fel kérdést? Na, obrigado, isso. Nem, ő már kapott egy kékkártyás kérdést rögtön a felszólalása után, tehát akkor ezek szerint kicsit elkésett ezzel. Most jön a Catch the Eye, ahol hét felszólaló kapna szót. Mindenkinek szót is tudok adni, aki jelentkezett, azzal a feltétellel, hogy betartják az egyperces felszólalási Köszönöm ami a klímafellépést illeti, illetve a fenntartható fejlődést, ez eh, politikailag eh, rendkívüli fontos lett. Itt most nem klisékről, felületes eh, politikai manőverekről van szó, Ugyanazt a politikát folytatjuk sajnos, mint korábban, amely lehetetlenné tette eddig is a megfelelő fenntartható kapcsolatot a természet és az ember között akik aláírják ezeket a megállapodásokat, ugyanazok, akik a környezetvédelmi diszfunkcionális politikának utat engednek, például kereskedelempolitikák vagy agrárpolitikák vonatkozásában azzal, hogy a termelést Európán kívül helyezik, és ezzel veszélyeztetik a fenntartható fejlődést. A, Kezdjük például a Mercosurral, illetve az azzal járó fenntarthatósági problémákkal. Próbáljuk elkerülni egy olyan rendszer kialakulását, amely szemben hogy a fenntartható fejlődéssel a kapitalizmus nem, nem egy zöld dolog. Köszönöm. a Maria Spiraki következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió tényleg vezeti a harcot a klímaváltozás ellen. Valóban biztos, hogy sok mindent sikerült elérni, mi vagyunk a az avantgárd, a célokat tekintve, a megvalósítást tekintve is, de ez nem elegendő az új zöld megállapodás, amire szükség van Timmermans úr részéről, az új elnökön részéről. Nos, ennek szem előtt kell tartania a versenyképességet is, és nagyobb súlyt kell helyezni a megújuló energiára. Az új Green Deal támaszkodni fog, vagy arra kell támaszkodnia, hogy ö, legyen egy nemzetközi szövetség, együttműködés, régiók között is akár, amely célul tűzi ki az új zöld fejlődést, miközben az új technológia helyezzük a hangsúlyt. Nekünk van egy programunk erre, ebből finanszírozni is tudunk, de a magán finanszírozást is be kell vonni új elképzelésre van szükség, egy ciklikus gazdaságra és eh, egy körforgásos gazdaságra és a modellváltásra mindenképpen. Ezek lehetnek a pillérei az új fejlődésnek. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig eh, megadom a szót Ann Maria Grappininak. Eh, köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió eddigi fellépése egyértelmű volt. 2030-ra vagy 50-re megállapítunk célokat, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a hamarosan hivatalba lépő bizottságnak gyakorlati megoldásokra és nagyobb gyakorlatiasságra van szüksége ahhoz, hogy a 2050-es célokat ne halasszuk el nem csak Európa szennyez, mi tehetünk ugye jelentős lépéseket, de tudnunk kell azt, hogy az egész világ szennyez, illetve az egész világon jelentkeznek ennek következményei. Éppen ezért világméretű megoldásokra van szükség, és ez azt jelenti, hogy az ENSZ-et jobban be kell vonni ezekbe a folyamatokba. Én úgy gondolom, hogy az új többéves pénzügyi keret is meg kell, hogy feleljen ennek a kihívásnak, a KKV-inket fel kell készíteni erre a kihívásra. Kutatás nélkül nem fognak megvalósulni ezek a célok. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Mary Jones kollégának. Thank you. Köszönöm szépen pénteken hall, újra látjuk majd a fiatal emberek, akik kivonulnak az utcára, hogy elvárják a fellépést a vészhelyzet ellen. És igenis, ez egy inspiráló és egy ösztönző dolog is. Három dolog, amire fel kell hívni a figyelmet. Egyrészt szolidárisnak kell lennünk a klímasztrájkolókkal mindenek előtt. Másrészt pedig nekünk is úgy kell élnünk, hogy az megfeleljen az igényeknek itt a Földön. Másik pedig a szisztematikus, a rendszer szintű változásokra kell törekednünk. Európában felépítettük egy prosperitást, miközben kizsákmányoltuk a földet, és most ezt csinálják az egész világon. Időközben szembesül a világ egy klímaválsággal és az egyenlőtlenséggel. Éppen ezért nekünk különleges felelősségünk van, méghozzá egy zéro karbon kibocsátás elérésével tudjuk ezt biztosítani. Ezt a nemzeti parlamentekben és itt ebben a parlamentben kell ö, képviselnünk. Úgy gondolom, ezeket át kell ültetni, ezeket az elvárásokat a politikákban, minden területen. Ne kössünk olyan keresni megállapodásokat, ne támogassunk foszilis energiákat. Zöld mezőgazdaságra van szükség és közlekedésre vegy, ragadjuk meg az alkalmat a nulla széndiokszid kibocsátó gazdaság megteremtésére, mert a Földünk ezt érdemli. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót eh, Mikolas kollégának. Eh, Köszönöm az ambíció, illetve a célkitűzések semmit nem érnek akkor, hogyha az EU politikája ront a helyzeten, nem pedig javít. Az IPCC Eh, a földgáz kitermelés csökkentésére szólít fel 43%-kal eh, 2050-ig. Ezek eh, nem kompatibilisek, ezek a célkitűzések a földgáz termelés jelenlegi növelésével, különös tekintettel a folyékony gázra, illetve a repesztett gázra, fracking gázra. Mi, mi, miért történik mégis ez? Azért, mert Shell az egyik legnagyobb szennyező, lobby megbízott az Európai Bizottságnál a klímapaktum előtt az, hogy a gáz egy megfelelő átmeneti eh, lépés, ez csak a shell származik. Eh, a nagyobb kibocsátási célok eh, a nagyobb kibocsátási csökkentés csak akkor valósulhat meg, hogyha kihívást intézünk a neoliberalizmus ellen. Köszönöm, most pedig eh, megadom a szót eh, Kalev kollégának. Благодаря, господин председател. А ние всички сме разтревожени от кризата на климата. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien aggódunk nyilvánvalóan a tendenciák a fejlődés miatt, amit a klímánál látunk aggódunk az erdeink miatt, a folyóink miatt, a tengereink miatt, és természetesen az élelmiszer miatt is aggódunk, amiatt is, hogy túl sokat beszélünk, és túl keveset teszünk, cselekszünk. Miért van ez így? Az én válaszom az, hogy nem lehet sikeres egy politika, hogyha nem éri el az embereket, hogyha nem az emberekről szól és velük beszél, hogyha nem vesszük figyelembe az emberek igényeit, amikor nem a mezőgazdaságot végjük, és tönkretesszük a foglalkoztatást, persze nem csak a mezőgazdaságban, hanem az iparban is munkahelyeket szüntetünk meg. Egy ilyen politika nem működik, olyan politikára van szükség, amely a régiókat a továbbfejlesztésre ösztönzi, és meg kell tartani az embereket a régiókban, meg kell akadályozni, hogy elvándoroljanak. Innováción és kutatáson alapuló klímapolitikára van szükség. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót Rinyó kollégának. Köszönöm, a klímática é o maior com que a humanidade alguma vez foi confrontada. Köszönöm. Egy nagy kihívás eh, ez az emberiségnek eh, feladatunk megvédeni a biodiverzitást. A prioritás körül konszenz, politikai konszenzus eh, kell kiépíteni, és ez alakul is. A többoldalú megállapodásokat ebben a kontextusban kell nézni. A főtitkár, az ENSZ főtitkár a jövő hétre eh, egy eh, csúcsot hívott össze, meghívva az állam és kormányfőket eh, az, EU, az Európai Unió a résztvevők közül a legnagyobb ambícióval szereplő rendelkező szereplő, ezt az új bizottság is vállalta, sőt, ezt még növelni akarja. Egy nagyon jó megállapodást értünk el az Energiaunióval kapcsolatban, nem szabad habozni abban, hogy megosszuk a törvényalkotási eredményeinket, illetve ténylegesen végrehajtjuk. Egy európai tervre felépésre van szükség, és ezt konkretizálni kell. Köszönöm. Köszönöm. Most eh, pedig eh, a biztos úr, Kányete úr kap eh, szót, lezárhatja ezt a vitát. Mr. President, honorable members, thank Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt az élénk vitát, amely bebizonyította, hogy a klímapolitika és a fejlesztési politika valóban az Európai Parlament központi témája. Péter Lizére szeretnék emlékeztetni, amit mondott, hogy európaiak túlságosan bírálják önmagukat, túlságosan kritikusok önmagukkal szemben. New Yorkban az Európai Unió éppen a parlament erőfeszítésének köszönhetően, is igen jó sztorit mesélhet el. Az energia jogalkotásunk igen jó és 80%-ban sikerült átültetni a gyakorlatban, amit szerettünk volna, és több a vízünk nagy részét tudjuk védeni, és az, Európai Bizottság igen ambíciózus terveket készített, amiket itt a parlament aztán el is fogadott jelentős részben a legambíciózusabb hozzájárulás, az, amit a, a klímaegyezményhez tettünk, az, az elmúlt években született, és ez nagyon jelentős 1990-hez képest a csökkentés. Az összes kötelező jogtörvény, amit elfogadtunk, az arra irányul, hogy elérjük ezeket a célokat. Sőt, a parlament szeretné túllépni ezeken a célokon. A jelenlegi jogalkotás keretében 45%-ra növeltük az ambíciót, ami valamikor 30% volt, láthatjuk. Tehát nagyon erős irányítást alakítottunk ki abban, hogy hogyan ütetjük ezt át a gyakorlatban. Senki más a világon nem érte ezt el. Az Egyesült Államok politikája lassan változik például. Mi a különböző kormányokkal dolgozunk együtt, a politikánk az folyamatosan ugyanaz marad. Az Egyesült Államokban változik a politika egy új elnökkel, tehát erős a jogalkotásunk, és azt hiszem nagyon ambíciózus tervet készítettünk 2050-re, egy eh, klímasemleges eh, fejlődésre akarunk átállni. Gyakorlatilag csak eh, négyen vannak, akik ellenzik ezt a semlegességet 2050-re. Biztos vagyok abban, vagy nagyon bízom abban, hogy az őszi ülésen ezt sikerül megtárgyalni. Ez sokkal ambiciózusabb ez a terv, mint amit az IPCC meghatározott valamikor, mert azt mondja az IPCC, hogy globálisan 2060 után tudunk csak klímasemlegesek lenni. Tehát itt is megelőzzük a világot, vagyis mi leszünk a nagy fő, fő gazdaságok körül az elsők, akik már 2050-re klímasemlegesek lehetnek. Ez főleg azért van így, mert az új bizottság a megválasztott elnökével ilyen erős kötelezettséget vállal, hogy egy Green Deal-t kötünk meg, mi szerint az első száz napja alatt meg is születik ez a Green Deal, és ezzel szeretnénk törvénybe iktatni a 2050-re a klímasemlegességet. Megválasztott elnök 50%-os csökkentést kíván elérni 2030-ra, és nem csak 45 ra Tehát jó sztorival tudunk New Yorkba menni, és számíthatunk a támogatásra a fejlődő országoktól is de ami még fontosabb, hogy az Európai Unió továbbra is legambíciózusabb ezen a területen, és hogy el is érjük a céljainkat, de támogatni szeretnénk másokat is a világon, hogy kövessenek bennünket, mert az világnak ebbe az irányba kell haladnia, ez meggyőződésünk. Igen, segíteni kell finanszírozni a fejlődő országokat, és évente 20 milliárdról beszélünk, amit biztosítunk nekik. Persze hosszú utat kell még bejárnunk, el akarjuk a célunkat, de mi világvezetők vagyunk a megújuló erőforrásokban, az energiahatékonyságban, is, hogy kivezetjük a foszilis energiákat, hogy munkahelyeket teremtünk a zöld gazdaságban, is. hogyha bizonyítjuk, hogy ez működik, akkor a világ követni fog bennünket mert az Európai Unió a vezető, és ha nem mi vagyunk a vezetők, senki sem vállalja, vállalja fel ezt helyettünk. Vonatkozik a klíma politikában és minden más területen. Éppen ezért meggyőződésem, hogy az új bizottság keményen dolgozik majd, és ez a parlament ugyanazt a támogatást biztosítja az Európai, az új bizottságnak, mint amit nekem adtak. Tehát ha vannak javaslatok, a parlament dolga, hogy tovább javítsa a javaslatokat, és biztos vagyok abban, hogy a parlament még ambíciózusabb lehet, mint korábban. Két kommentárom van. Hogyha semlegesek akarunk lenni, és azok leszünk, akkor ez egy szociális és gazdasági forradalom. Nagyobb, mint az ipari forradalom volt valamikor, mert az energiatermelés módját változtatjuk meg, eh, a az egész ipari termelést változtatjuk meg, ahogyan termelünk, ahogyan a termékeinket előállítjuk, és ahogyan például közlekedünk. Ez egy forradalom, óriási forradalom. A mezőgazdaságban is Figyelembe kell ezt vennünk például a műtrágya felhasználásban, ez egy óriási forradalom, óriási változás, és a hatások persze különbözőek egyes területeken, aszimmetrikus hatásokról számolhatunk be, de a szociális átmenetet ekközben figyelemmel kell kísérnünk, elő kell készítenünk, ez egy fundamentális kérdés. Nagyon örülök annak, hogy a megválasztott bizottsági elnök kifejtette, hogy a régióban élő embereket, akiket érint ez az átállás, segíteni fogja. Mert ez alapvető kérdés. A nagy átalakításról beszélünk a gazdaság és szociális rendszerben Európában, de ezt megfelelően figyelemmel kell kísérnünk, tehát ambíciózusnak kell lennünk a klímában, de a polgárokra is figyelnünk kell közben a népeinkre, hogy szociálisan biztosítsuk az átmenetet. Végül pedig egy nagyon konkrét megjegyzés. Ferejde úr a Mercosurról beszél a klímapolitika kapcsán. Igen, és elkötelezettek vagyunk az Európai Unió részéről, hogy a kereskedelmi politikánkban érvényre juttatjuk ezeket a célokat, ezeket a standardeket, amiket, és ha eleget akarunk tenni a kötelezettségeinknek, akkor a tárgyalások során ezt képviselnünk is kell, amit tettünk az elmúlt években ambiciózusak voltunk a Mercosur megállapodásban, és külön fejezetet iktattuk be a környezetvédelemre és a klímaváltozásra tekintettel ebbe a megállapodásba és hát ezért az elkötelezettség, ez részét képezi a megállapodásnak, és itt tudunk hozzájárulni a Párizsi megállapodás elkötelezett végrehajtásához. Ez azt is jelenti egyben, hogy a párizsi megállapodásból való kivonulás az európai, ez Európa Mercosur megállapodást is alásná. Éppen ezért ez azt jelenti, hogy a partnereink erős elkötelezettséget vállaltak, és a megállapodás lényege, hogy a párizsi megállapodás részek, részeinek része maradnak. Szóval intervenció. Köszönöm, biztos úr és köszönöm eh, az eddigi munkáját, eh, illetve azt az együttműködést, amely az évek során kialakult az ön és a parlament eh, között. Nyilván az Európai Parlament nagyon nagy figyelemmel fogja követni ezt a New Yorki csúcsot, és vállalja a vezető szereppel járó kötelezettségeket a klímaváltozás ügyében. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. A következő napi rendi pontunk Gualtieri úr jelentése lesz az új EKB, Európai Központi Bank elnökének kinevezéséről a jelölt Christine Lagarde asszony. Mielőtt elkezdenénk ezt a vitát, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez alatt a plenáris ülésszak alatt egy új rendszert, egy elektronikus regisztrációs rendszert tesztelünk, amely a Catch the Eye, illetve a kékkártyás felszólalások körében lesz érvényes. Ezzel kapcsolatban a képviselők kaptak információt ezzel az új rendszerrel kapcsolatban. Megkapták eh, az eljárási rendet, illetve a szabályokat. Tehát eh, amennyiben eh, spontán felszólalást vagy kékkártyás felszólalást szeretnének megejteni, akkor az erre szolgáló gombot nyomják meg, Ez a gomb az önök szavazó gépén helyezkedik el. Ez most egyelőre egy tesztfázisban levő rendszer, de ez alatt a teszt alatt is lehetőség áll arra, hogy jelentkezzenek, mégpedig ezzel az új módszerrel. Kérem, ne felejtsék el azonban a szavazókártyájukat, hiszen az szükséges ennek az üzemeltetéséhez is. Most elkezdjük ezt a központi banki vitát. Ahogy önök is tudják, a vita tárgyát képező jelentést Roberto Galtieri kollega jegyezte, aki időközben Olaszországban miniszteri megbízást kapott. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében kívánhatok neki sok sikert új feladataihoz. Az ő szerepét kollégánk Irene Tinyáli vette át, aki majd bemutatja ezt a jelentést, és aki eh, tegnap már elnökölt is az ECON szakbizottságban, ott is ő fogja helyettesíteni Gualtieri kollégát. Az ő új megbizatásához is sok szerencsét kívánok ebben a rendkívül fontos parlamenti bizottságban tehát a gazdasági bizottságban. Most neki is adom meg először a szót. Tinelli asszonynak 6 perc áll rendelkezésére. És előtte tájékoztatott minket arról, hogy ezt rögtön a 6 percet fel akarja használni már az elején Köszönöm, elnök úr. Ezzel a jelentéssel az Európai Parlament véleményt formál az Európai Központi Bank negyedik elnökének megválasztásáról. Az intézmény, az LKB, amely alappillére nem csak a monetáris politika végrehajtásának, hanem az egész európai gazdasági integráció folyamatát összefogja. Lagardasszony jelölése az első nő jelölését jelenteni erre a posztra, az önmagában történelmi tény. És Mindez néhány hónappal azután történik, hogy megünnepeltük ebben a házban a LKB évfordulóját. Az egységes deviza az euró a legfontosabb gazdasági eszköz. Nem csak természetes és elkerülhetetlen velejárója az egységes belső piacnak, hanem, ahogy Mario Draghi elnök gyakran említi hozzászólásaiban, előfeltétele annak, hogy a monetáris szuverenitást megőrizzük egy egyre globálisabb és összekapcsolt világon. Az euró nem csak gazdasági eszköz, hanem mindenek előtt egy nagyra törő politikai projekt. Alapköve az Európai Uniónak, a béke és gazdagodás uniónának, és egy olyan eszköz, amely megvédi és támogatja az európai gazdasági, társadalmi és politikai modell érvényesülését, a globális átalakulás fontos kihívásait látva. Az elmúlt húsz évben, annak ellenére, hogy voltak bizonyos tökéletlensége és hibái az európai gazdasági vezetésnek és kormányzásnak, az egységes valuta elképesztő erőt és ellenálló képességet mutatott még akkor is, amikor a modern történelmek legkomolyabb gazdasági válságát kellett átélje. A politikai elszántság, az integrált, az, az euró fenntartására az LKB-t és annak elnökét is, annak munkáját is meghatározza, mandátumában konkrét monetáris politikai cselekvéseket irányozva, és ez alapvető hozzájárulás az euró védelméhez, és ezáltal elősegíti minden európai állampolgár jólétét. A jelölt által adott írásos válaszok, amelyek a ma megszavazandó jelentéshez csatoltak, valamint az intenzív meghallgatás, ami az Ekon szakbizottság előtt történt szeptember 4-én. Szerintem bemutatták azt, hogy nem csak azt, hogy Christine Lagarde jól látja, mik a feladatok és a kihívások, hanem képes arra, hogy átvegye a stafétát elődeitől, és tovább vigye ezt a fontos missziót. Az a széleskörű konszenzus, amelyet a jelölt az Ekkon Szabizottságban élvezett, szerintem megfelelő alapot képez ahhoz, hogy a mai szavazás is eredményes legyen. Mind a mellett itt nem, áll, nem ér véget a feladatunk, ahogy a szerződések is rámutatnak, és a szakbizottságban, és az egész parlament munkájának megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérjük az LKB tevékenységét és döntéseit, többek között a negyedéves monetáris párbeszéd, jelentések és képviselő írásos kérdések formájában. Azt várjuk az LKB-től, hogy alapfelületet ellássa és annak megfelelően járjon el. Ha el akarjuk érni nagyra törő céljainkat, erősítve az euró stabilitást, akkor ez önmagában nem elég hanem új intézményekre, eszközökre van szükség, egy igazi európai szakpolitika rendszerre, amely ezeket az intézkedéseket keretbe foglalja. Igazi mélyítésre van szükség a gazdasági és monetáris uniónak, ahogy ezt Unszura von der Leyen asszony programja is taglalta, melyben vannak olyan intézkedések, amelyek biztosítják a szociális pillér teljes végrehajtását, valamint a növekedés orientált revízióját az európai gazdasági kormányzásnak. Ebben az összefüggésben, mint társjogalkotók, készen állunk arra, hogy vállaljuk a ránk eső feladatokat. Köszönöm. Köszönöm Tinelli asszonynak, most pedig üdvözlöm itt a teremben Dombrovskis urat, és meg is adom neki a szót. Mr. Chair, on... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, mindig nagy megtiszteltetés részt venni az Európai Parlament ülésein, vitáin. Az, a mai vita rendkívül fontos az EKB új elnökéről hiszen az EKB központi szerepet játszik az EU gazdaságpolitikájában. A szerződések az Európai Központi Bank semlegességét írják elő, és az Európai Bizottság ezt a semlegességet meg is védi az utolsó pillanatig, mert így tudjuk biztosítani az árstabilitást. De a függetlenség és elszámoltathatóság egymással szorosan összefügg. Ez a szavazás nagyon fontos kifejeződés az EKB szerepének, és ahogy az, az Európai Parlament látja ezt, a vita fontosságát tekintve láthatjuk, hogy a tanács hogyan készítette elő ezt az ülést, oly módon, hogy Lagarde asszonyt az Európai Központi Bank elnökének jelölte Krisztinél Lagarde óriási eredményeket ért el, a korábbi munkája során úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelzés is, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesüljön a különböző posztok betöltésében. Az Európai Központi Bank szerepét az európai gazdaságban nem szabad túl, nem lehet túlbecsülni. Az ástabilitást biztosítja, ez egy alapvető feltétele a monetáris fejlődésnek Egyébként pedig a, annak idején a gazdasági és pénzügyi válság idején is határozottan fellép, fellép az infláció ellen, és ő határozottan igyekezett elősegíteni a gazdaságot az elmúlt években, de láthatjuk, hogy a válság óta számos jelenség ütötte fel a fejét, amire reagálni kell egy kiegyensúlyozottabb szakpolitikai mix érdekében strukturális reformokat és fiskális politikát is figyelembe kell venni. A strukturális reformokra szükség van, meg kell könnyíteni, lehetővé kell tenni az átalakulást az európai gazdaságban, amelyre számíthatunk a következő években, hiszen kihívások vannak a digitális kor, a klímaváltozás, a globális politikai bizonytalanságok, ami a fiskális politikát illeti, a fiskális fenntarthatóság rendkívül fontos a jövőben is, hiszen szeretnék elősegíteni, megkönnyíteni a beruházásokat. Lagarda asszony a gazdasági ügyek bizottságában részletesen kitért erre. Egyébként pedig a, a gazdasági és pénzügyi unió elmélyítése is fontos. Egy jobban együttműködő tőkepiac Európában a bankunió alapvető építőkövét adja egy, az euróövezet jobb ellenálló képességének. Nagy örömmel várom az önök véleményét és kérdéseit, hogyan tudunk együttműködni a legjobban az Európai Központi Bank érdekében. Senior Köszönöm, biztos úr. És most pedig a az egyes képviselők hozzászólásai következnek. Első a listán Markus Ferber úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr, tisztelt képviselőtársak! Az Európai Központi Bank pénzpolitikája az elmúlt években nagyon sok vitatárgya volt sok megfigyelő részéről. Gyakran az a benyomást állt elő, hogy az LKB inkább gazdasági kormányzást folytat, mint sem a mandátum, elsődleges mandátumát, az árstabilitást biztosítaná. A, például az elmúlt hetek döntése hogy ismét elindították a hitelvásárlási programot, kamatcsökkentési programot, szintén olajat, ezt, ezt a nézetet erősítettem meg, és azt a benyomást, hogy a KB Mário Draghi alatt nagyon sok bizalmat eljátszott. A néppárti frakció Lagardasszony meghallgatása során világosá tette az Ekonszak Bizottságban, hogy a cél a szerződésekben kell gyökerezzen a szociáldemokrácia sokszor vak és süket a, a szerződések végrehajtását illetően, hát itt is vegyük figyelembe, hogy mi áll a szerződésekben pontosan. Az is, hogy az LKB középtávon az ki kell vonuljon az abszolút laza pénzpolitikából. Nem lehet hosszú távon a, pénz, a, a a olcsó pénzpolitikájával működtetni az európai gazdaságot. Ezért Lagarde asszony feladata az, hogy az Európai Központi Bank pénzpolitikáját jobban is kommunikálja. Erre is sürgető szükség van. A függetlenség nem azt jelenti, hogy az embernek nem kell elszámolnia az LKB-ban hozott döntéséről. A jobb kommunikáció az is hozzátartozik, hogy Lagarde asszony nem csak elmagyarázza a témák, a, a döntéseit, hanem meghallgatja a pénzpolitikával kapcsolatos követeléseket. Az LKB a jövőben ismét a mandátumára kell koncentráljon döntéseiben is. Lagarde, Lagarde asszonytól ezt várjuk, és ennek fényében ma a néppárt megszavazza, támogatja az ő jelölését. Köszönöm. Fernández kollega kap szót. Mikrofon. No. Sí. Decía que eh, muchas gracias por... Köszönöm. Köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm Dombrovski úrnak is, hogy eh, eljött eh, ide. Az Econ-ban tartottunk egy meghallgatást az EKB elnök jelöltjéről és kielégítőnek gondoltuk a szereplését. Először is azért, mert Lagarde úr, asszony, kontinuitást jelent, Draghi úr munkáját kívánja folytatni, már pedig Draghi úr tevékenysége jelentősen hozzájárult az euró megmentéséhez. Emellett a jelölt azt is mondta, hogy a monetáris politikát a szerződések keretei között kívánja folytatni, de oly módon, hogy megfelelő mozgástere legyen ahhoz, hogy az árstabilitást kialakítsa. Emellett azt is mondta, hogy fiskális politikára is szükség van a monetáris politika mellett. Ezt azért mondom, mert Dobuszkis úr is itt van. Köszönöm, Fernández kollega. Most pedig eh, Gerikánó képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nem azért jöttünk el, hogy eh, Lagarde asszony eh, CV-jéről beszéljünk ugyanis erről már volt szó évekkel ezelőtt, amikor járt a bizottságunkban, és akkor is elégedettek voltunk. Most arról van szó, hogy az LKB e milyen tevékenységet folytasson. Az elmúlt időszakban az LKB e volt az az intézmény, amely mindig is fellépett a recesszió ellen, és belegondolt abba, hogy ennek milyen következményei lehetnek. A monetáris politika talán túl sok terhet vállalt magára az LKB-nál is, de az oka annak, hogy az LKB mégsem tesz meg mindent, amit tehet, az azért van, mert a tagállamok vonakodnak. Legárd asszonyt meghallgatva, én úgy gondolom, hogy lehet még többet tenni ugyanis a tagállamok jelentős részének nem megfelelő a deficit szintje, mások viszont megengedhetnék maguknak, hogy a jövőbe befektessenek. Azok az országok, amelyek alacsonyabb adósággal rendelkeznek, fel kell, hogy vegyék a kesztyűt, és foglalkozniuk kell a strukturális problémákkal, különösen a munkaerőpiac strukturális problémáira gondolok itt Spanyolországban, is fel kell pörgetni a növekedést. Az Európai Parlament és az európai intézmények is többet tehetnek. Fontos, hogy előrelépjünk ezeken a területeken, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy csökkenjen a munkanélküliség, eközben pedig növekedjen, a, gyorsuljon a növekedést. Nagyon is támogatjuk tehát Lagarde asszonyt, úgy gondoljuk, hogy megfelelő jelölt, és azt is gondoljuk, hogy oda fog figyelni ránk. Köszönöm. Gerikano úr, Sven Gigolt kollega úr kap szót. President, so, die diskussion um die Elnök úr, köszönöm. A jelöléssel kapcsolatos vita szerintem egy kicsit félreviszi a vitát, eltereli a figyelmet, mert van itt egy jelzés, világos jelzés. Gyakorlatilag Lagarde asszony kijelölése egy drági kurzus továbbvitelének igazolása az EKB élén ez, amely megmentette az eurót, és az EKB nélkül nem lenne árstabilitás, mert a legkevésbé stabil valuta az, amely nem biztosítja az árstabilitást. Tehát egy széteső valuta nem lehet stabil. Tehát ezért a kritikák teljesen jogtalanok, amelyeket itt a szemére vetnek az EKB-nak. Az euróvezet tagjai nem végzik el a feladataikat, főleg azon országokról beszélek, akik gazdasági nehézségekkel küzdenek, és nem megfelelő reformokat hajtanak végre. Nem tudnak szociális reformokat és gazdasági felentés egyszerre végigvinni. De itt vannak a pozitív országok is, amelyek nem hajlandók adósságot képezni, mert és nem hajlandók így hozzájárulni a gazdaság beindításához. Ezért örülünk annak, hogy Lagarde asszony azt mondta, hogy közös fiskális politikára van szükség a tagállamok esetében ez a feltétele annak, hogy a pénzpolitikának ne kelljen azokat a kockázatokat vállalni, amelyek összefüggenek egy túl a politikával, és egy további jelzés az is, hogy az EKB élén egy asszony áll, egy nő áll első alkalommal, és az, mi örülünk ezért az ő kinevezésének is. Köszönöm. Muito obrigado. Agora palavra... Köszönöm. Most egy percre megadom a szót Animal kollégának. Hölgyeim és uraim, a, a, már nem két párti szocialisták és néppárt által uralt parlamentnek, hanem most már három hárompólusú parlamenti képviselő, képviselői vagyunk, és ez jó. A német, francia, ö, ö, uralom az EU csúcs pozícióit illetően meghatározók voltak. A Macron által támogatott Ursula von Leyen és a Cinque által is támogatott többség ö, ö, láttán azt kell mondanom, hogy más erők is meg kell jegyennek. Lagarde asszony jelölése is ezeket a jeleket hordozza, és a nem realista, irreális eurozóna politika továbbvitelét is leheti, és a drági által helikopterpénzként a gazdaságra öntött milliárdok folytatását hozza magával, ezzel az államadóságot és adósságot növelve, így ezért tapsolják Lagarde asszonyt, meg önök, mint hogyha a zenekar játszana tovább a Titanic fedélzetén, és senki sem menne tudomást arról, hogy süllyed a hajó. Köszönöm. Dirkian Epping képviselő Köszönöm, elnök úr. Az LKB, az Európai Központi Bank az egyik legnagyobb hatalmú intézmény az Európai Uniónak. Ám hol áll ez az intézmény most? Ha megnézzük az elmúlt heteket, ez az intézmény elősen megosztott. Az eurózóna is megosztott az észak és dél között, és egyes tagállamok között, egyes politikákban is, az államok között. Ám az LKB működését vizsgálva, Drági úr hatalmas mennyiségű pénzt adott ki, növelve az adósságot, és folytatva, a lehető legalacsonyabb tartva a kamatlábakat. Ám a különféle bankelnökök, a német, a holland jegybankelnökök és a többi tagállami jegybank elnöke jelenleg 60 kal bírnak a gazdasági erőt, illetve az erózónában, és drági politikája ellen működnek. Lagarde asszony esetében is feltétjük a kérdést, hogy vajon üres székben ül majd a megtakarítók, a megtakarítások csökkennek majd, és vajon a fiatalok lesznek azok, akik nem kapnak lehetőséget az euróval a növekvő, a egyre közelgő recesszióval szemben. Ez az euró teljesen védtelen, teljesen ki van szolgáltatva a változások kényének kedvének. Köszönöm. Most pedig két percre megadom a szót Manon Ubri. Chers collègues! Képviselőasszonynak köszönöm, kedves kollégák! milyen furcsa érzés ez az új képviselőknek, hogy vitatkozhatunk az EKB elnökéről, amikor az egyszem jelölt nem méltat bennünket a jelenlétével. Itt most lehet beszélni az EKB szerepéről, illetve az általa üldözött célokról. Ez a politika nem a miénk, se a klíma, se az egyenlőtlenség elleni harcban. Az egyenlőtlenség egyébként egy ismert szó Christine Lagarde néppárt számára, bár a kérdések között csak kétszer szerepelt a klímaharcor. Ugyanazt a kérdést, ugyanazt a választ adta mindenre, árstabilitás. 2000 milliárd euróról van szó 10%-a a, ment csak a reálgazdaságba, egy spekulatív lufit eh, pró, eh, táplálta a többi. A görög válság is megmutatta azt, hogy az EKB nem tudja az emberek szolgálatába állítani a politikáját. A bizottság és Christine Lagarde egyszerre Green Dealről beszélnek, ugyanakkor szerintem eh, be kell fejezni a felelősök finanszírozását finanszírozását, illetve megvásárolni az adósságát azoknak a cégeknek, amelyek felelősek a szennyezésért, miközben nem adnak az államoknak, hogy azok finanszírozzák a zöld dolgokat. E, azt mondják, hogy nem szabad e, torzítani a piacot, ennek az árát a bolygó fizeti meg. Nincsen ez a piac hozzáigazítva a korunk igényeihez. Állítsuk a monetáris politikát a szociális és zöld átalakulás szolgálatába Európába, a valós gazdaságba kell eh, fektetni a pénzeket, befejezni a szennyező aktivitások, tevékenységek finanszírozását. Ezt akartuk volna mondani Lagárd asszonynak, hogyha megtisztel bennünket jelenlétével. Eh, kár, hogy eh, egy olyan jelöltről kell most itt szavaznunk, akit a saját hazájában egyszer már elítéltek Eh, és eh, a monetáris politikája eh, pedig, az új politi- monetáris politika pedig olyan legyen, amely az embereket és a bolygót szolgálja. Köszönöm. Nikolau Alavanas képviselő kap most szót. Köszönöm szépen. Az európai tők, az európai kormányok aggódnak egy új kapitalista válság miatt. A bankokat fel akarják készíteni erre a nagy monopóliumokat is. Az elmúlt évtizedekben láthattuk, hogy mi történt. A szegényektől, a munkavállalóktól vették el a javakat, és nekik juttatták el. Ez oda vezetett, hogy a bankok veszélybe kerültek, mert el kell adniuk a rosszul teljesítő hiteleket. Ez egy fenyegetés, ami Lagard asszonyt kineveztette az LKB élére. A, nem a személyekről van szó, a politika nem fog megváltozni. Mindegy, hogy kikerül ebbe a pozícióba. Bárki is van ott, továbbra is a, a hiány növekszik majd, mert a kapitalista rendszer ezt képes csak nyújtani. Az európai népeknek össze kell fogniuk, harcolniuk kell a monopolimok ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Másfél percben Niedermayer úr szó.